Köszönöm szépen. Kedves kollégák, két héten belül Fehér Oroszországban parlamenti választások lesznek. Az Európai Parlament nagy figyelemmel és nagy aggodalommal kíséri az ottani fejleményeket. Ugyanennyire aggódunk amiatt, hogy továbbra is megsértik az emberi jogokat, a jogállamiság alapelveit, a demokratikus értékeket. Néhány esemény különösen aggasztó számomra, többek között az, hogy néhány ellenzéki vezető nem utazhatott ki az országból, néhány emberjogi aktivistának is megtagadták a kiutazási engedélyt. Olyan törvények alapján tagadták meg, amelyek a KGB, a titkosszolgálat teljes körű hatalmát erősítik meg, és például a svéd nagykövet kiutasítása is ilyen aggasztó esemény. Mindannyian azt követeljük, hogy a diktátor Lukashenko államfő reformokat és politikai változást vezessen be, és szeretném elmondani, üzenetként küldeném ennek az ország, országnak, először is azonnal szabadon kell bocsájtani minden politikai foglyot, és rehabilitálni kell őket teljes körben. Alesz Bielecki, Mikhail Statkevics, Pavel Severjanics, Kavalienka, Dzmitri Deskevics és más politikai foglyok fogvatartása nem fogadható el. Elmondom itt önöknek, hölgyem és uraim, mert ezeknek az embereknek tudniuk kell, mi itt az Európai Parlamentben nem feledkeztünk meg róluk. Van egy olyan intézmény, amely életük, értük küzd, mi vagyunk ezek. Szeretnénk, hogyha a parlamenti választásoknál a nemzetközi normákat betartanák, és ha minden jelölt egyenlő eséllyel indulhatna, és hogyha az EBESZ megfigyelői akadálymentesen végezhetnék munkájukat. Augusztus 30-án a Gambier elnöknek írtunk egy levelet, reagálva arra, hogy kilenc embert végeztek ki. Gambiában moratóriumot függesztettek ki a halálbüntetése kapcsolatban. Gambia és az EU együttműködése azon alapul, hogy Gambia tiszteletben tartja az emberi jogokat. Én az Európai Parlament nevében felhívtam ezt az országot arra, hogy tovább ilyen halálbüntetés végrehajtásától tekintsen el. Egy államban, amely e, kvázi ítél, ítélkezik élet és halál felett, egy olyan országban, ahol az államfő ítélkezik élet és halál felett, egy ilyen országgal nem tudunk együttműködni, és továbbra is küzdünk a halálbüntetés ellen a világon mindenütt. Hölgyem és uraim! Az Európai Parlament nevében már írásban is megtettem, és ezt szeretném mondani, volt kollégánknak és alelnökünknek, Szavros Lambrinidisnek szeretnénk gratulálni EU ö, emberi jogi és külön megbízott státuszához szeretnénk gratulálni. Ismerik Lambrinidis urat, nem csak hatékony szavazó levezetőként ismert ebben a házban, ismerik, tudják a tapasztalatait, ugye jogászi ismeretei, széleskörűek, megnyerő személyiség. Szerintem ő ennek a feladatnak nagyon is megfelel. Köszönjük, köszönöm önöknek, hogy tapsukkal önök is kifejezték azt, hogy Stavros számíthat ránk. Az életékes ciklusi hatóságok arról tájékoztattak, hogy Szofokleusz úr 2012. szeptember 1-i hatállyal lép Kiriakos Mavron Nikolász úr helyére. Az új